ezt nem fogjuk egyébként nevezni. Donc la discussion. Ezzel lezárul tehát ez a e, szakasza a vitának. Most a napirend szerint az egy perces megszólalások, felszólalások következnek. E, elsőként Levorszka asszonynak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente európsky súd práva minulý týždeň rozhodol že ak chce zdravý človek. az európai jogi bíróság kimondta az elmúlt héten hogyha valaki egy egészséges ember eutanizát szeretne akkor az tagállamnak kell ennek a feltételeit megteremtenie. Az eutanáziára való jog viszont nem állhat a joggal párhuzamban, hogyha ez így van, akkor a jogszabályok természetes rendjét rúgjuk fel. Az európai standardok létrehozásánál nem szabad figyelembe nem, nem szabad figyelmen kívül hagyni a családok kéréseit sem. Peroló képviselő. Quiero denunciar ante este Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a trojka ugyanazt az elképzelést követi Barrozóral együtt, hogy több millió európai embernek kívánják tehét, lehetetlené tenni az életét. Beszélhetünk most a gyógyszerekről, vagy a protézisekről, olyan emberekről, akiket ezt nem, akik ezt nem tudják megfizetni, Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés gyakorlatilag a bűncselekmény kategóriába tartozik. Ez a politika azt fogja elő idézni, hogy eh, sok millió európai állampolgár eh, lemond Európa eszméjéről és Európa ellen fog érvelni, nagyon fontos, hogy a növekedést, a fiatalok munkába állását és a jólétet, az egészségügyet megfelelően finanszírozzuk. Köszönöm szépen, Arkin úr következik. A legrosszabb gazdasági válság közepette csak két reményünk van, a mezőgazdaság és az export. A mezőgazdaságot egy nagy válság sújtja most a, a, az éghajlati és e, egyéb körülmények miatt, és nem látunk növekedést, nem látunk javulást az időjárásban, nincsen megfelelő fűtermés, és ez a válság egyre inkább súlyosbódik, és áthúzódhat a következő évre is elhullanak az állatok, egyre nagyobb a költség a e, termények beszerzésében, ezért e, a mezőgazdasági szervezetek e, úgy vélik, hogy, egy milliárdba fog kerülni az írgazdálkodóknak a takarmányválság, ezért szeretnénk a szolidaritási alaphoz folyamodni. Grazie, Presidente. De Martini képviselő kap szót. Köszönöm. A genovai kikötő katasztrófa, ahol 9 haltak meg, miközben dolgoztak egy olyan munkahelyen, amely állítólag biztonságos volt. Nos, ennek a balesetnek nem kellett volna megtörténnie. A kikötőnek egyre nagyobb forgalommal kell megbirkózni, egyre nagyobb hajókkal, és nem készültek fel műszakilag ezekre a változásokra azok, akiknek kellett volna felkészülniük. E, egy kikötő mesternek tudnia kell, hogy hogyan működik egy kikötő, e, nem szabad, hogy politikus nevezze neki ilyen helyre, aki nem ért e, ehhez a szakmához. Jelenleg is zajlanak a zajlanak a vizsgálatok, reméljük, hogy e, ezek eredményre vezetnek. Beten úr következik, e, köszönöm. A Bilderberg e, csoport következő ülésére Angliában kerül sor június 6-a és 9-e között Watfordban. Ezek a legbefolyásosabb, leggazdagabb politikusok és üzletemberek találkozói, a legnagyobb kérdés az az, hogy a legnagyobb újságok és eh, televízió adók miért nem számolnak be erről 54 óta. Eh, az internettel azonban nem lehet eh, eltitkolni ezeket a dolgokat. Megkérdeztem a nagy internetes, nagy újságokat, hogy miért nem akarnak eh, erről írni, illetve a Hartfordshire rendőrséget is megkérdeztem, hogy mi a jogalapja a rendőri védelemnek, és hogy ki fogja fizetni ezeket a számlákat. Köszönöm. Meyer úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unión belül eh, az megélhetés alapvető eh, jognak minősül. Spanyolországban sok család életét lehetetlenné tették azzal, hogy a bíróság kimondta, hogy az a spanyolországi jelzálog törvény ellentmond a törvényeknek. Ez nagyon fontos, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy továbbra is a lakhatás alapvető jogként érvényesüljön. Andalúziában, Spanyolországban a az autonóm kormányzat megpróbált egy törvényt hozni, ami garantálja minden állampolgár számára a lakhatás jogát, hogy ne lehessen őket kilakoltatni, és nagyon nagy csend követte a 93-as jelzálog törvényre vonatkozó ítéletet. Köszönöm. Köszönöm, Meyer úr. Most pedig Bronz úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Az a kifejezés, hogy valaki Európa párti vagy Európa elleni, gyakran az EU elleni vagy az EU melletti szinonimája. Én a tagá, takiságnak az ellenzőit nem fogadom el, hogy Európa ellenesnek hívják, ugyanis Európa sokkal több, mint az EU. Ez egy vallási entitás, kulturális entitás, és egymást átfedő ősiség térsége. Az EU viszont eh, kinyitotta a kapukat eh, a bevándorlók előtt, és eh, a globalizmus vallását vallja. Az EU politikái eltüntetik majd a különbségeket a tagállamok között. Azok a bevándorlók, akik érkeznek, azok nem válnak európaiakká, hanem harmadik világá változtatják Európát. A globális kapitalizmus és az ehhez kapcsolódó politikai ideológiák eh, állnak a, a bevándorlások, eh, a bevándorlás mögött. Köszönjük, Bronz úr, most pedig Nikolescu úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Európai Bizottság azon kezdeményezését, hogy nyilvános vitát indítanak Dél- és Dél-Kelet-Európában a klímaváltozásról. Ez nagyon értékes kezdeményezés, és jó eh, ötleteket lehet kapni arról, hogyan lehetne leküzdeni ezt a jelenséget. A Romániát nem vonták bele ebben nyilvános eh, konzultáciába, ha bár ez az osztás van téve a klímaváltozás hatásainak, hiszen extrém időjárás egyre inkább gyakoribb. Több mint 400 ezer hektár terület sivatagosodhat el Dél-Romániában. Remélhetőleg gyümölcsöző lesz ez a konzultáció, és ebbe, ennek az egész jól használt húzza. Köszönöm szépen. Az, ahogy az elmúlt években a dolgok alakultak, azt mutatták, hogy a román alkotmányban hézagok vannak, és különböző módon értelmezik az előírásokat. Ezért egy olyan alkotmányra van szükség, amelyel jobb szabályozási lehetőségek jönnek létre az intézmények között. Az alkotmány felvizsgálata miatt a Velencei Bizottságot kért kérte a román kormányokat csak 2003-ban, hogy elemezzék a létrehozandó szöveget, a nemzetközi és független intézmények biztosítják azt, hogy a felülvizsgált alkotmány elemek megfelelnek az európai standardoknak. Az a tény, hogy, hogy az alkotmány, ezzel próbálják elérni azt, ne lehessen az alkotmányt felhasználni egy többség részéről. Kis. Janak Udakis aztán következik. Köszönöm szépen. David Briggs eh, Balaminban eh, született, eh, az én választókerületemben, és 1982-ben az argentin válság idején halt meg, 26 éves volt David, amikor meghalt, és kitüntetést kapott a vezetői szerepéért és bátorságáért, mert megpróbálta megmenteni a hajóját. Több mint 200 brit katonát megöltek, és többe, még többen megsebesültek a Falklandi háborúban, és nagyon szégyenletes, hogy van legalább egy olyan tagja ennek a háznak, ami nem fogad, aki nem fogadja el azt, hogy ez a terület, brit tengeren túli terület, a Falkland-szigetekről beszélünk, és én most azt kérem az illetőtől, hogy kérjen bocsánatot nem csak a parlamenttől és a sziget lagóitól, hanem a több mint 250 családnak, akik elvesztették szeretteiket. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ilyenek megjegyzések hangozhatnak el külföldön a parlament részéről. A Falkland szigetek brit terület továbbra is. Köszönöm szépen, Szuza úrnak adom meg a szót. Obrigada, Presidente. Num dia, Durão Barroso afirmou que... Köszönöm, elnök asszony. Barroso elnök úr elmondta, hogy a megszorítás elérte a határait, a költségvetési kigazítási politikák fenntarthatatlanok gazdasági szempontból, és az is elhangzott, hogy a megszorítás elkerülhetetlen, de kérdés nem fér hozzá, vagy kétség nem fér hozzá, hogy nagy társadalmi ára volt a megszorításoknak már most Portugáliában. Az Alkotmánybíróság most vizsgálja a Trojka által javasolt költségvetési tervezetet, és a bizottság nem nagyon érdeklődik a kormányzat erőfeszítései iránt, hogy megváltoztassák a dolgokat, csak még több megszorítást akarnak. 82% beszélt egy közelmúltbeli közvelménykutatásban arról, hogy újra kellene tárgyalni a trojka követeléseit, hiszen minden esetre jó volna, hogyha felszólalhatnának ebben az állampolgárok és Bánki úr

a bányászatban a cián használatát próbálta megszüntetni. Akkoriban más levelekben, illetve nyilatkozatokban és emellett álltunk. Viszont a bizottság azt mondta, hogy nem akarja ezt a kérdéskört tárgyalni. Ugyanakkor ez nagyon nagy aggodalomra ad okot a román állampolgárok között. Jelenleg eldolgozzák a jogszabályokat, főként az ilyen, ilyen veszélyes anyagok tekintetében. Ugyanezt kérem az Európai Bizottságtól, mint korábban is, hiszen nagyon sok veszély kötődik ehhez, amikor cianidet alkalmaznak bányászat során. A bizottságot arra kérem, hogy vegyenek fel egy tilalmat ezen anyagokkal kapcsolatban a jelenlegi reformban. Darneki. Darneki úr. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Jus. Tisztelt elnök asszony! Már több mint három év telt el a Smolenski repülőgép tragédia óta, melynek során a lengyel államelnök életét vesztette, és a lengyel politikai, intellektuális katonai elit számos más képviselője is életét vesztette. A repülőgép maradványai jelenleg az Orosz Federáció területén találhatóak. Lengyelország ezeket nem kapta meg. A vizsgálatok azt mutatják ez ideig, hogy orosz oldalról akarattal akadályozzák a vizsgálatot. Szeretném az Európai Parlament, illetve a nemzetközi véleményt kérni, hogy ezt tisztázzuk. Most pedig a szó, hol is vagyunk? Tussas úr. Köszönöm szépen. Az Európai Unió politikai és a kormányai megpróbálnak a kollektív bérmegállapodásoktól eltekinteni, és ez szegénységhez vezet és munkanélküliséghez. Ez egyre nagyobb tragédia, és egyre inkább azt látjuk, hogy ezek a rendszerek a dolgozóak ellen fordulnak, és nyilván ez elő segíti a jobboldali szélsőleges, szélsőséges mozgalmak működését. A metró sztrájkokban, iskolai sztrájkokban is ugyanezt látjuk, az emberek 98 százaléka ezeknek a sztrájkoknak a 98%-át a bíróságok illegálisnak minősítették. Ha megnézzük Spanyolország esetét, azt látjuk, hogy minden erővel megpróbálják ellehetetleníteni azokat az embereket, akik fele, kiállnak a munkatársaikért, megbüntetik őket, börtönbe küldik őket, de ezt a mozgalmat nem lehet elfolytani. Május 22-én lesz egy tárgyalás, szakszervezeti aktivistákat fognak eh, vagy elítélni, vagy felmenteni. Köszönöm szépen, Tun úr. Asszony. Stowarzyszenie Memoriał to wręcz synonim niezłomnego dążenia. A, megpróbáljuk eh, megtalálni az igazságot. Sikorski igazságügyi miniszter is vonatkoztatott ezen egyesület eh, tevékenységére. Nem csak eh, a diktatúrákra kell emlékeznünk, ez az egyesület eh, annak is jele, hogy hogyan lehet nap mint nap küzdeni a média szabadságért, a politikai fogvatartottakért. Itt az Európai Parlamentben van egy kezdeményezés, amely a Memorial Egyesületet egy díjra is felterjesztette. Szeretném, hogyha tényleg támogatnák ezt a felterjesztést, mert a Memorial egy olyan egyesület, amelyet valóban támogatnunk kell, hiszen mutatja azt, hogy hogyan tudunk következtetés levonni a múltból, és hogyan tudunk a múltból tanulni, és hogyan tudunk az emberi őket felelősséget vállalni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délután az EPP nevében Aragónia eh, régióval kapcsolatosan elítéltük eh, a kultúra, az oktatás és az egészségügy területén történt eh, megszorításokat, és most olyan nyelvéről beszélünk, amit több ezer aragóniai beszél, ez az aragóniai nyelv, A 2009-es delegáció elfogadott egy új szabályt, amely történelmi, illetve tudományos státuszt kíván adni ennek a nyelvnek, a paupa, illetve a papi nyelvnek nevezi a katalán, illetve az aragóniai nyelveket. Azt kérem elnök asszony, hogy a parlament ismét ítélje el ezt az intézkedést, ahogyan ez már megtörtént a kisebbségekre vonatkozó csoportban. Úgy gondolom, hogy ez hiba volt, egy tudományos hiba, súlyos következményei vannak, és nagyon fontosnak tartom ennek a kérdésnek a megoldását. Köszönöm szépen, Angulákis úrnak adom meg a szót.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 a bizottság részéről volt egy javaslat a tisztességes munkakörülmények, megfelelő társadalombiztosítás, biztonságos nyugdíjak témakörében. Arról volt szó, hogy ezen jogokhoz mindenkinek hozzá kell férnie, viszont arról is szó volt, hogy 360 eurós minimál nyugdíjat kell fizetni mindenkinek a jelenlegi körülmények között azonban ez nem lehetséges. A kormányok ezt állítják legalábbis. A munkás mozgalom megpróbálja most saját jogait visszaszerezni. A, szociál, a biztosítás alapvető jog, és ezért eh, ehhez alapvető biztosítást kell adni minden

Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehettek az Európai Parlament képviselőjeként. Megtiszteltetés számomra az, hogy én lehetek az első máltai nő, akit beválasztottak ide ebbe a nagyon fontos intézménybe. A jelenleg időszakban az Európai Parlamentnek egyetemi jelzést kell küldenie az európai állampolgárok irányába, hogy itt vagyunk, segítünk nekünk, és az Európai Parlament élovas szerepet fog betölteni abban, hogy ez a nehéz időszak a lehetőleg hamarabb véget érjen. Az Ekon szakbizottsági munkám során mindent megteszek annak érdekében, hogy Európa a lehető leggyorsabban kilábaljon a válságból. Hiszek abban, hogy ennek elérésére azt kell biztosítani, hogy ne romoljuk szét gazdaságainkat túlzott megszorító intézkedésekkel, sokkal inkább a fenntartható gazdasági fejlődésre kell koncentrálni. Megtiszteltetés számomra azt, hogy a máltai állampolgárokat szolgálhattam az Európai Parlamentben, és ezért megígérem, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy megvédjem a máltai állampolgárok, illetve európai állampolgárok érdekeit, átláthatóan, úgy, ahogy azt várják tőlünk. La première fois, on vous a donné un petit peu plus de temps. Euh, most kapott egy kis időt képviselő asszony, mert most beszélt először. Most pedig Nébler asszonynak adom meg a szót. Ich möchte gerne... Elnök asszony, az olívaolaj dilemának kérdését szeretném felvetni. Az elmúlt időszakban sokat írt erről a német sajtó. Nem szabad most már kinyitva olaját a hazasztalra helyezni, legalábbis 2001. január 1-től egy ilyen szabály született, az Európai Bizottság képviselője ezt mondta, hogy a nyitott kancsóban lévő olívaolaj tilos, ez csak is zárt és újra nem tölthető kancsóban állhat ez az asztalon. Felmerül a kérdés, hogy ezután most már majd a, az ecetről, a házi borról, a sóról, Borsról is lesz eh, majd egy ilyen fajta szabályozás. Szeretném az időmet arra kihasználni, hogy megkérdezem a bizottságot arról, hogy mit akarnak még előírni az európaiaknak, hogyan, tudom, szerintem lenne más probléma is, hogy meg lehetne oldani az Európai eh, Unióban. A, kérem, hogy a biztos asszonyt, hogy ezről a bürokratikus problémáról beszéljen majd a bizottságban. Most pedig megadom a szót. Hol is vagyunk? Nincs itt, nincs itt. Smerkova asszonynak. Elnézést. Köszönöm szépen a slovo presne o rok sa budú konať voľby do európskeho Köszönöm szépen. Egy év múlva következnek az európai Azok a képviselők, akik még egyszer eh, jelöltetni nekik nehéz lesz elmagyarázniuk azt, hogy mi is történik az Európai Unióban május 9-én, az Európa napon számos kérdést megválaszolhatunk. Az európai állampolgárok úgy gondolták, hogy az Európai Unió csak a jó napokra alkalmas, de nem tudja megoldani a gazdasági problémákat. Csak nagyon nehezen tudjuk megválaszolni azt, hogy nem tudunk igazán segíteni a fiataloknak abban, hogy munkát találjanak, és ezért sokkal gyorsabban kell döntést hoznunk, és ezért kell a következő költségvetésben gondolni a fiatalokra, az Erasmus programra, a Galileóra, annak érdekében, hogy az állampolgárok támogatást is megkapjuk. Köszönöm. Kleva Kekus képviselő asszony kapszolt. Leto dni nazaj, ko smo sprijemali Köszönöm, elnök asszony. Egy évvel ezelőtt, amikor eh, a hatos csomagról beszéltünk, akkor a bizottságnak azt a feladatot adtuk, hogy eh, hajtsa végre és érje el a makrogazdasági egyensúlyt. Ezért készítettünk elő bizonyos makroökonomiai programokat, amelyek szerint a tagállamoknak el kellett járniuk. Szlovénia jelenlegi helyzetével kapcsolatosan el kell mondanom a bizottságnak, hogy a makrogazdasági egyensúly hiányok elemzésében a mutatókat kell követni. Elég sok spekulációval találkozunk

mivel nincs itt a következő Cornelissen, azt mondja, mégis jön. Jó, épp jókor jön, majdnem felfüggesztettem az ülést. Tehát eh, akkor a balkáni országokban élő nők jogairól eh, fogunk eh, beszélni. Időt adok arra önnek, hogy leüljön, és meg is adom a szót önnek azonnal. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hogy a Cornelissen azt, hogy angolul fogok beszélni. Épp egy szavazásra jöttem, elnézést kérek, hogy egy kicsit